a napirendünknek. Uh, ja. Elsőként Péter Jár képviselő kap szót a néppártól. Egy percben. Köszönöm, elnök úr. Csak azt szeretném elmondani, hogy a 2017-es parlamenti naptár kapcsán jó lett volna, hogy egy kicsit több bátorságot látunk arra vonatkozóan, hogy elmondhassuk azt, hogy Brüsszelben megsporoljuk az üléseket Strasbourg javára, mert hatékonyabbá kell tenni a munkát, és így akkor több időt kapnánk arra, hogy az illetékes szakbizottságokban behatóban megvitassuk a problémákat. Ezt határozottan sajnálom, de hát talán a jövőre nézve javíthatunk ezen a helyzeten. Az én kérésem az lenne, hogy ha már itt összejövünk Strasbourgban, akkor jobban ki kellene használnunk az időt, és talán egy-egy mini plenáris kieshetne egy szokványos szakbizottsági ülés javára. Köszönöm. Dziękuję bardzo. Köszönöm szépen. Egy perc van. Elnök úr, az Egyesült Királyság parlamentje 42 napot ülésezett tavaly, és uh, sokat bírálták, hogy csak ennyit ülésezett. És mi itt Brüsszelben és Strasbourgban, a plenárisokon és a mini plenárisokon 45 napot, illetve 5, 5 napot ülésezünk egy hónapban, és ezek közül több olyan nap van, hogy csak részlegesen ülésezünk a nap egy részében. 60-90 percben, másodpercben, két percben szórhatunk hozzá. Egyszerűen nincs eszközünk arra, hogy a jogszabályokat megfelelően alaposan megvizsgáljuk, mert nincsen elég hozzá a szólási időnk. Lenne értelme, hogy értelmes, érveket felsorakoztató vitákat folytassunk, több időt kapjunk erre, ezt üdvözölnénk. Azt hiszem, hogy a haza egy percem lejárt. Uh, thank you, Deputy uh, Arnott. Köszönöm szépen, Arnott úr. Van Dallen úrnak ügyrendi kérdése van, parancsoljon. Ja, dank u wel, voorzitter. <clears throat> voorzitter. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt elnök úr, magyarázza el, hogy most mit is csinálunk itt nem értem, hogy mi történik. Nem kapunk lehetőséget arra, hogy a 2013-as szavazásról, vagy 2017-es ülésrendről beszéljünk, mert nem szavaztunk? Ez nem demokratikus elnök úr. Figyel rám egyáltalán? Ik was, nog niet uitge ik was nog niet uitgesproken, voorzitter. Ik vind het wel prettig als u... Elnök úr, igazából befejeztem. Odafigyelt egyáltalán? Nagyszerű lenne. Szavazat magyarázatokat hallgatunk meg egy olyan szavazásról, ami nem zajlott le. Ez nem demokratikus, elnök úr. Akkor szavazzunk már erről az ülésrendről, attól még, hogy nem volt módosítási indítvány benyújtva hozzá, szavaznunk kéne róla, ez nevetséges. Beszéljen az elnökök értekezletével erről, mert ez így nem elfogadható. Köszönöm szépen. Nagyon figyelmesen hallgatom önöket, de de az Európai Parlament közigazgatásának hangját is meg kell halljam. Ezt a pontot akkor helyezték a napirendre, még mielőtt kialakult volna ez a helyzet. Most pedig további szavazatindoklás következik. Göringer Dödenberg képviselő jelentése, a kísértékű követelések európai eljárása és az európai fizetési meghagyásos eljárás. Rajderova asszony következik először. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném megindokolni, hogy ezt az európai eljárást miért támogattam. Véleményem szerint ez egy pozitív lépés a fogyasztó védelem, valamint a KKV-k védelme szempontjából. Úgy gondolom, hogy ezek kézzelfogható intézkedések, a határon átnyúló behajtás lehetősége nagyon fontos, főleg, hogyha az interneten keresztül vásárol valaki példaként említhetnénk, hogy az ember visszakap egy hibás termékért, vagy nem szállított termékért kifizetett árat. Sajnálom, hogy eddig csak nagyon kevesen éltek ezzel a lehetőséggel, illetve kevesen tudnak róla. Ebben a tekintetben a bíróságok tehetnének komolyabb lépéseket. Az emberek félnek attól, hogy a bírósághoz forduljanak, noha ezen eljárások nem nehezek és nem költségesek. Nagyon örülök annak, hogy a felső határt 2000-ről 5000 euróra emelték, még akkor is, ha nem ajánlanám, nem javasolnám azt, hogy ezt tovább emeljük. Egyetértek azzal, hogy ezt nem szabad munkajogi eljárásokra vonatkoztatni. Köszönöm pane předsedající én is támogattam ezt a jogszabályt korábbi igazságügyi miniszterként. Nagyon jól tudom, hogy mennyire fontos, amikor határon átnyúló keresetek lépnek életbe, nagyon sokan félnek, és nem mernek ilyen eljárásokat kezdeményezni, mert az eljárások költségesek és hosszadalmasak. Éppen ezért jónak tartom, hogy az EU elkötelezte magát a határértékek megemelése mellett. Fontos a jobb együttműködés az igazságügyi hatóságok között. Ez eredményezheti azt, hogy ezek az eljárások jobban működnek, az elektronikus kézbesítés működik és lehetővé válik a bírósági illetékeket egységesíteni, ezáltal egyszerűbbé válhatnak az eljárások. Úgy gondolom, hogy a jövőre nézve ez nagyon fontos, ugyanis egy olyan igazságszolgáltatás, amely nem kommunikál, akadályát képezi a belső piacnak. akum doamna deputat e, Monika Makovej, úr minut, varok. Most pedig akkor Monika Makovej következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Két szabály, rendelet is van 2006-ból, amelyek a konkrét eljárásokra vonatkoznak, de egyúttal olyasmiről is szó van, amely segíteni fog a vállalkozóknak abban, hogy gyorsabb jogi eljárásokat tudjanak lebonyolítani, hiszen más országokból érkezünk, más ö, ö, szabályok vonatkoznak ránk. Mind a két rendelet azonban ugyanazt a célt szolgálja, úgy gondolom, hogy meg kell emelnünk az összeget 5000 euróra, és a kommunikációs és értesítési módszereket használni kellene az igazságszolgáltatási szervek felé, és amikor lehetséges, a, eh, a bíróságoknak, a bíróknak élnie kellene a telekonferencia eh, eszközével, a bizonyítékokat ugyancsak eh, el lehet juttatni telekonferenciák, telefonos konferenciák, konferenciahívások eszközén keresztül. Péter Jár, egy Péter Jár, egy percben. Köszönöm, elnök úr. Ezt elmondhatom, hogy jónak tartom, hogy a kísértékű követelések európai eljárása valóra válik, a határon átnyúló eseteket könnyíti, ezáltal láthattuk, hogy az érintettek számára 40%-kal lehet csökkenteni a költségeket, az eljárások időtartama is csökkenthető, és ez biztató volt. Az eddigi határérték 2000 eurónál volt, 10 ezer euróra felemelni, biztató, 10 ezer eurós határérték esetében a vitás ügyek 50%-át le tudjuk bonyolítani ezen eljárás keretében. Ez a KKV-knak is kedvez, számukra rendkívül fontos, úgy gondolom, hogy a nagy vállalatokban van jogi osztály, ők könnyen tudnak foglalkozni a követeléseikkel, de itt a belső piac szempontjából főleg a KKV-k kell, hogy előtérbe kerüljenek. És hogyha további ötleteink vannak, amelyek által javíthatunk ezen, akkor az fontos lesz, de úgy gondolom, hogy összességében véve az európai polgár számára ez most egy jó nap. Köszönöm szépen. Uh, Andrész Mamikins. Eh, viena minute... képviselő kap szót egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Az Európai Unió az együttműködésen alapul a régiók között, tagállamok között és állampolgárok között. A gazdaságainkban a kis és középvállalkozások nagyon fontos szerepet játszanak, és hogyha a partnerek között vita alakul ki, akkor ezek az állampolgárok bíróságra kell, hogy tudjanak menni. Különösen akkor, hogyha pénzügyi kompenzációról vagy fizetésről van szó. Ezért nagyon fontos, hogy legyen egy működőképes rendszer, ami ezeket a pénzügyi vitákat kezelni képes. A szavazás pont erre a megnövekedett hatékonyságra összpontosult, összpontosított a kísértékű követelések esetében, ezért szavaztam mellette, támogatom ezt a javaslatot, és hiszem azt, hogy egy hatékony eljárással tudjuk garantálni a hitelességét az EU-nak. Eh, Paldies. Eh, nyní eh, poslanec Stanislav Polčak. Jedna minuta. Stanislav Polčak, egy perc. Já chci rovněž vysvětlit své hlasování. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretném megindokolni a szavazatomat. Ugyanis megszavaztam ezt az előttünk levő jelentést. Véleményem szerint fontos, hogy a jog érvényesítéséről beszéljünk. Itt különböző jogszabályok komplexumáról van szó, az embernek joga van ahhoz, hogy bírósághoz forduljon. A probléma azonban abban rejlik, hogy az egyszerűsített bírósági eljárások, már pedig ez az eljárás ilyen, bizonyos problémákat vetnek fel az 5000 eurós határérték valóban a maximum, az én véleményem szerint. A polgárok fontos, hogy tudjanak erről a lehetőségről, tisztában kell legyenek azzal, hogy lehetőségük van a bírósághoz folyamodni. A költségek szempontjából jónak tartom ezt a javaslatot, a költségek csökkentése szempontjából, ugyanakkor a jogviták, a peres ügyek megelőzésére is nagyobb hangsúlyt kell helyeznünk, már pedig ezt a jelentést nem teszi meg. Elnök, köszönöm szépen, most pedig a GZIB jelentés egyes szennyezőanyagok levegőből történő kibocsátásának korlátozása. Ezzel kapcsolatban hallgatjuk meg az indoklásokat. Először is Monika Makovej következik egy percben. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, poluarea atmosferică rămâne factor... Köszönöm szépen. Elnök úr, a légszennyeződés az egyik legfontosabb tényező, amely a betegségekhez hozzájárul. Vannak olyan eh, égő, égető művek, amelyek elektromos áramot eh, termelnek, és amelyek lakásokat fűtenek, azonban fűtényekként is használunk ki anyagokat az iparban. Az Európai Unióban 150 ezer létesítmény van ilyen, mindezek az eljárások fontos, hogy betartsák a korábban elfogadott elveket, követelményeket, és ne szennyezzék tovább azt a levegőt, amelyet lélegzünk, és amelyet az európai polgárok egészsége szempontjából vezélyesnek tekinthetünk. Fontos a minimum standardokat kiértékelnünk, és a meglévő technológiákból a legtöbbet ki kell hoznunk. Péter jár egy percben. Köszönöm megint, elnök úr. Azt kell mondjam, hogy megszavaztam ezt a jelentést, de mondhatom azt, hogy értem ugyan ezt az üzenetet, csak hinni nem tudok benne. Azt kérném az életékes kollégáktól, hogy tényleg nyomon kövessék a továbbiakban is ezen pontokat, hogy valóban valóra váljon az, ami megfogalmazódik ebben a jelentésben. Két tényből kiindulva szavaztam igennel. Egyfelől szerepel az a jelentésben, hogyha az irányelv realisztikus valóra váltása javítható, a levegő minőségét javíthatjuk az Európai Unióban, anélkül, hogy igazságtalan terheket rójunk a társadalomra és a gazdaságra, és hozzá kívánunk járulni a bürokrácia csökkentéséhez. Ha ez bekövetkezik, akkor rendben van, ha nem, akkor kell még javítani ezen. Tehát kérném az illetékes szakbizottságban dolgozó kollégákat, hogy a továbbiakban is kövessék nyomon a végrehajtást, hogy a jelentésben szereplő kitételek valóban megvalósuljanak. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig megadom a szót Mamikinsz képviselőnek. Egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindennapi életünket már nem tudjuk elképzelni villamos energia, fűtés nélkül, nem tudunk enélkül működni. A gazdasági modelljeink ezek nélkül nem működnek. De ugyanakkor mindannyian megértjük, hogy párhuzamosan ezekkel a pozitívumokkal ott van a légszennyezettség. A probléma jelenleg az, hogy az Európai Unióban csak két irányelv, az úgynevezett ökodizájnról szóló irányelv, illetve a nagy erőművekre vonatkozó irányelv volt életben. E két irányelv nem szabad, hogy átfedésekkel rendelkezzen, de szerintem szükség lenne még egy harmadik irányelvre is, anélkül, hogy túl sok lenne az administratív teher. Deputy Nina Jill. Nina Jill kap szót egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Én mellette szavaztam ennek a jelentésnek, mert kulcsfontosságú az EU tiszta levegőről szóló csomagjához. A levegő minőség az Egyesült Királyságban és az Európai Unióban is javításra szorul. A kutatások azt mutatják, hogy sokkal magasabb a halálos áldozatok száma, mint az a 30 ezer fő az Egyesült Királyságban, amire eddig becsülték. Több 500 ezeren halnak meg Európában évről évre a légszennyezettség következményeképpen túl korán. Ez óriási teher a társadalom számára. A Volkswagen dízelbotrány felháborító, különösen azért, mert milyen káros hatása van mindennek az emberek egészségére. A helyzetnek végre kell vetni, amikor a nagy vállalkozások bűncselekményeiért az átlagemberek az életükkel fizetnek. Az Európai Bizottság hozzon létre egy független EU-típus jóváhagyási hatóságot. A Volkswagen világosá tette, hogy a jelenlegi rendszer, amelyben országos tesztelő szervezeteknek fizetnek a, az autócégek, nem működik. Köszönöm. Thank you for watching it, Uh, Köszönöm szépen. Eh, Éker képviselőnek adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Én ez ellen eh, szavaztam, és minden ilyen környezetvédelmi és energiaügyi eh, rendelkezés ellen fogok szavazni, amely megszedik az Európai Unióban, mert eh, ezzel csökkennek a munkahelyek. Múlt héten is eh, csökkentek a munkahelyek. Mikor hagyjuk már végre abba azt, hogy folyamatosan eh, törvényeket hozunk, amelyek csökkentik a munkahelyek számát? Ez botrány, minden, mindazok, akik megszavazták ezt a joganyagot, vagy hasonló joganyagot szavaztak meg, el kellene magyarázniuk a, képvis, a képviseltjeiknek, hogy miért szavazták meg ezeket. Ahelyett, hogy itt pózolunk és megpróbáljuk a saját lelkismeretünket megnyugtatni, nézzük már meg, hogy a brit közösségekben, ahol a nagyipar jelen volt, és ma már nincs jelen, mivel járnak ezek a környezetvédelmi szabályok, olyan törvényeket alkotunk, amelyek a brit ipart, a brit munkahelyeket rombolják, szüntetik meg. Elnök, köszönöm szépen! kérném, hogy jelentkezzenek hamarabb ezen pontokkal kapcsolatban a szavazati indoklások során. Még egyszer Stanislav Polcsáknak szeretném megadni a szót, de valóban arra kérném, hogy hamarabb jelentkezzenek, ugyanis csak a parlament elnöke dönthet arról, hogy valóban meg tudjuk adni önnek a szót, vagy sem. Tehát kérem, jelentkezzen hamarabb. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm ezt az előzékenységet. Az első pont kapcsán már jelentkeztem, nem tudom, hogy a nevem miért nem került a, a listára, de nagyon röviden. Ezt a javaslatot támogattam, de némileg kettős volt a hozzáállásom. Szerintem az Európai Unió mindenek előtt a környezetvédelem terén kellene, hogy rendet teremtsen. Ez ugyanis ma nagyon is befolyásol bennünket. Ide tartozik ugye a Volkswagen botránya, kibocsátások manipulálása. Szerintem más projektekre csak akkor kellene áttérnünk, ha már pontosan tudjuk, hogy az eddig hatályos európai szabályokat hogyan tartották be. Köszönöm még egyszer, elnök úr, az előzékenységét. E, Köszönöm szépen. Most pedig Giovanni Lavia jelentésével kapcsolatos indoklások az emberi fogyasztásra szánt kazeinek és kazeinátok. Először is Mamikins képviselője a szó. Köszönöm szépen. A kazein egy ilyen vegyület csoportba tartozik, amely eh, az összes eh, állati tejprotein nagy részét teszi ki, teljesen természetes, természetes eh, anyag, amely az emberi szerzetben is megtalálható, aminósavakat is tartalmaz, amelyek rendkívül fontosak a fehérje alapú táplanyagunk szempontjából. És itt nemzetközi szabványok is hatályban vannak, és a saját jogalkotásunkat hozzá kell igazítanak a nemzetközi szabályokhoz ahhoz, hogy szabályozni tudjuk a kazainek, kazainátok hozzáférhetőségét a nemzetközi piacon. A szabványosítással kapcsolatban a fogyasztókat is segíthetnénk abban, hogy megértsék, hogy milyen termékeket vásárolnak, ezért igennel szavaztam. Köszönöm. Uh, E, nyní poslanec e, pospíšil e, jedna minuta prosím. Pospíšil képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Igennel szavaztam. Első pillantásra úgy tűnik, mintha ez egy bonyolult szabályozás lenne, amely csak megnehezíti az emberek életét, de ennek pont az ellenkezője az igazság Biztos vagyok abban, hogy a standardok egyértelmű megszabása, a nedvesség tartalmának pontos szabályozása egyértelmű szabályozást jelent az egész Európai Unióban, és ezen standardokat nemzetközi szervezetek dolgoztak ki. Úgy vélem, hogy ez az ágazat szempontjából hasznos lesz az egyéni fogyasztók számára is, hiszen biztosak lehetnek abban, hogy ezen anyagok megfelelnek a minőségi előírásoknak. Összességében véve itt arról van szó, hogy a belső piacon hogyan építjük le a belső akadályokat. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ez volt az utolsó szavazat indoklás, most pedig az ülést merekeztem délután három óráig. Mindenkinek kellemes ebédet kívánok.